Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. Kedves kollégák, 9 óra van, és meg szeretném nyitni a mai ülést, a Kereskedelmi Bizottság ülését, Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ülését, mindenki megkapta a napirendet. Ez egyes napirendi pont, a napirend elfogadása. Vannak-e módosítási kérések? Nincsenek. Ezzel elfogadottak tekintjük a napi rendet. A kettes napi rendi pont következik, a jegyzőkönyvek elfogadása, szeptember 24-i és október 7-i jegyzőkönyvek elfogadása, amennyiben az ülés végéig nem érkeznek megjegyzések, módosítási kívánságok a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, úgy a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A hármas napi rendi pont következik az elnök közleményei. A mai ülést is követni lehet eh, a weboldalon, a mediatékban is, tehát mindenki gondoljon arra, hogy felvétel készül róla, amikor felszólal, hogyha bizonyos levelek érdeklik önöket, úgy a titkársághoz forduljanak. Néhány tartalmi jellegű megjegyzéssel is élnénk, ami a kereskedelmi megállapodást illeti Szingapúrral. Nem csak a szolgáltatásokkal és árukkal történő kereskedelem készült el, hanem a befektetési rész is, tehát erről hamarosan döntenünk kell. Érdekes módon a bizottság úgy döntött, hogy a Lisszabonnal, illetve a Szingapurral kötendő megállapodást alapjául veszi majd annak a vizsgálatnak, amelyet a bíróság végez, annak érdekében, hogy megállapítsa, mikor van szó EU-s megállapodásról, illetve mikor van szó vegyes megállapodásról az, hogy ennek mennyi értelme van más kereskedelmi megállapodások kapcsán, ezt meg tisztázni kell, de a kritériumokat fontos rögzíteni ahhoz, hogy mikor tekintendő egy megállapodás vegyes megállapodásnak. A VTO témája. Itt pozitív hírek vannak, reméltük azt, hogy október 21-én a WTO találkozóján előrelépés történhet, de sajnos ez nem így van. A kereskedelem könnyítési megállapodásokat illetően, amelyeket már júliusban le kellett volna zárni, nincs megállapodás, tehát még mindig úgymond megakadtak a munkálatok. Júniusban eh, az Aid for Trade kezdeményezés kapcsán lehet elmondani június óta, hogy elmozdulás történt a WTO-n belül. Ezen kívül van egy kereskedelmi vita rendezés Brazíliával, illetve egy vita. Ott eh, az adóügyi szabályozások egyértelműen diszkriminálják az európai gyártókat. és november 18-án a VTO a vitarendezési forduló keretében tárgyalja ezt a témát. Kazaksztán október 9-én Barroso elnök és a kazaksztáni elnök Nazarbayev elindítottak egy megállapodást, időközben ezt sikerült tető alá hozni. Ez a téma is foglalkoztatni fog bennünket, hiszen ezt a témát a WTO csatlakozással összefüggésben kell tekinteni, az Axtán WTO-hoz történő csatlakozásával. Ami pedig Afrikát, Nyugat-Afrikát illeti, illetve az EPASZ megállapodást a kelet-afrikai közösséggel is sikerült egy hasonló jellegű megállapodást megkötni. Kenya is részes ennek, akik a szabályozásaink alapján eh, eh, Kenya elveszítette volna a kereskedelmi preferenciákat, mivel nem minősül leginkább fejlődő országnak, amennyiben nem kötöttünk volna vele epát. És hasonlóan a Fülöp-szigetekhez, ott is meg kell vizsgálni, hogy a preferenciákat sikerül-e meghosszabbítani. Elnézést javítja magát az elnök, nem a Fülöp-szigetekre gondoltam, hanem Ecuadorra. A Karifórum a következő, ez a legrégebbi megállapodás. Öt év után kerül ez átdolgozásra, megújításra, illetve az első viták majd alapját képezik egy tanulmánynak is amelyre november 6-án kerül sor. Ami pedig Kínát életi, A telekommunikációs témában a vitákat sikerült rendezni Kínával, illetve sikerült egy közös nyilatkozatot kialakítani Kínával. A kínai kormány ígéreteket tett arra, hogy a jövőben nem diszkriminál majd a közbeszerzésekben, európai cégekkel szemben, ami pedig a kutatás finanszírozását illeti, a telekommunikációs ágazatban is szükség van ezekre, tehát az ügyet sikerült rendezni. A következő ülésen beszélni fogunk a textilgyártásról Bangladesben, illetve a um, tűzek, uh, tűzkárok és egy gyár összeomlásáról is, illetve a szék uh, jelentését is megnézzük a uh, preferenciákkal kapcsolatban. Ezek lettek volna az elnök közleményei. A négyes pont a következő, a 2015-ös naptári év. Hosszú tárgyalások után sikerült ezeket az időpontokat rögzíteni, más szakbizottságokkal történt egyeztetések után azért, hogy legyenek üléstermeink, tolmácsolás, a koordinátorok döntöttek ebben a témában. Tehát a következő évre megvan az ülésterv, kérek mindenkit, hogy ezeket az időpontokat rögzítse, illetve próbáljanak meg részt venni az összes szakbizottsági ülésen. Az ötös pont a következő. A 2013-as mentesítés, a költségvetés mentesítése, az Európai Bizottság költségvetéséről van szó. A számvevőszék készített egy jelentést ebben a témában, és úgy döntöttünk, hogy állásfoglalást fogunk készíteni. Illetve régi bevágyakorlat alapján az a személy, aki a költségvetésért felelős, felelős a mentesítés témájáért is, és nagyon örülök annak, hogy Reimer Bőge bevezeti majd ezt a témát, ő felelős mindezért. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Gyorsan tudom taglalni a témát. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, az Illetékes Bizottság, és ők foglalkoznak a mentesítési jelentéssel, szemvőszéki jelentéssel. Két eh, pontra szeretnék központosítani. Először is utalni szeretnék arra, hogy a számvevőszék készítette egy külön jelentést, amely a referenciális kereskedelmi megállapodásokról szól, illetve azt vizsgálja, hogy ezeket megfelelően kezelték el, illetve a Kokobú úgy döntött, hogy elindítja mentesítési eljárást, és éppen ezért eh, nekünk is foglalkoznunk kell az állásfoglalásunkban ezzel a ponttal. A számvevőszék bizonyos témákra tért ki, például arra, hogy a gazdasági hatásai milyenek ezeknek a megállapodásoknak, illetve hogy mennyire hatékonyak a szükséges ellenőrzések annak érdekében, hogy a preferenciális tarifákat ne rosszul használják, hiszen ez bevételt jelenthet az európai költségvetés számára. A számvevőszék megállapította azt, hogy a bizottság nem vette figyelembe a megállapodások összes gazdasági következményét, illetve ezeket nem értékelte teljes mértékben. A hatástanulmány javult, az elemzés minősége pozitív tendenciát mutat, viszont még van javítani való a számvevőszék megállapítja továbbá, hogy vannak gyenge pontok a vámellenőrzéseknél tagországokban, illetve vannak még további gyenge pontok a bizottság feladataiban. Mert hát a bizottság nem ellenőrizte megfelelően a tagországi ellenőrzéseket. Számos értékelés jelenik itt meg, és hogyha nem is a mai napon, de majd harmadikán, negyedikén, decemberben meg kell, hogy vitassuk ezeket, addigra elkészül majd az állás, állásfoglalás tervezete, az ámbevőszék intenzív hatástanulmányt kért, illetve kéri azt, hogy pontosabban vizsgáljuk meg azt, hogy ezek a megállapodások teljesítik-e gazdasági, politikai és szociális célokat. Illetve azt is meg kell vizsgálni, hogy ezeknek a megállapodásoknak a, az alkalmazása kulcsfontosságú ágazatokban hogyan javítható, beleértve annak megbecsülését, hogy az európai megbecsülését, hogy az európai költségvetés számára milyen bevételek származhatnak ebből. A számövőszék ezen kívül kéri azt, hogy rizikóprofilok kerüljenek kialakításra, azért, hogy a tagországok ugyanúgy közelítsék meg a kockázat elemzést, illetve hogy ennek milyen hatásai lehetnek a az európai költségvetésre, illetve felszólítjuk a tagországokat arra, hogy a kockázatmenedzsment rendszerüket a hosszú távon javítsák. Számos kérdést vetettem fel a bizottság felé is, a Kokubu is foglalkozik ezekkel, illetve mi is, mint társbizottság. És alkalmunk lesz majd decemberben a számvevőszék illetékes tagjával erről a jelentésről beszélni, annak érdekében, hogy még további információkat kapjunk. Egy második pont, ami szintén szerepet játszik, és a költségvetési eljárásnál is téma volt ez. A tájföldi indiai kínai bizniszcenterek Latin-Amerikában, illetve Dél-Kelet-Ázsiában további ilyen jellegű központok kialakítását tervezik. Tehát fontos, hogy a bizottsággal ezekről egyeztessünk, szakbizottságként független értékelést kell, hogy készítsünk a meglévő bizniszcenterek eh, működéséről, illetve ezt kértük, és ez előfeltétele annak, eh, hogy a jelentés megszülethessen, tehát hogyha további hasonló kezdeményezésekben gondolkodnak, akkor fontos lenne megtudni a bizottságtól azt, hogy eh, mikor gondolják azt, hogy elérkezett az ideje annak, hogy egy ilyen értékelési jelentést készítsenek, Ebben az esetben a 2013-as mentesítési eljárásba ennek bizonyos részét bevonhatnánk. Tehát ezekre a pontokra szeretnék összpontosítani a tervezetben, és várom a kollégák hozzászólásait. A szakbizottsági szavazás, ha jól olvastam, akkor január 21-e, 22-én lesz majd elő az állásfoglalás indítványról. Elnök, köszönöm. Az jelentéstevők a frakcióktól még eh, nem jeleztek vissza. Szeretne a szocialista árnyék jelentéstevő szót kérni? Nem. Az ECR-től úgy tűnik szintén nem. Alde? Nem. Gue? Helmut. Köszönöm, Bent támogatni tudjuk a jelentéstevőt, és osztozunk véleményében. Elnök, köszönöm. A zöldeket sem látom. Nem jelentkezik senki a zöldektől. Az EFDD-től szintén nem kér ott senki. A következő ülésen a számvevőszék vezetőjével is beszélni fogunk. Bőge úr megemlített egy pontot, ezt fontos lenne elméteni, hiszen ez a mi munkánk lényegét is érinti, azt, hogy hogyan értékeljük a kereskedelmi preferenciákat. Most megadom a, volt, a szót a bizottságnak. Von Kökker úrnak parancsoljon. Uh, thank you much, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a felszólalását. Ami a jelentést illeti, úgy tudom, hogy az erre vonatkozó vitát majd november elején rendezik meg. Nagyon szívesen, nem, december elején elnézést, nagyon szívesen hozzájárulunk majd ehhez az eszmecseréhez. Két dolog van azonban, amelyeket a jelentéstevő felvetett, nevezetesen a bíróság észrevételei a hatástanulmány és értékelések múltbeli végzésével kapcsolatosan, ahol még lehetne javítani a helyzeten, Valóban mi is egyetértünk ezzel, és szeretnénk tovább javítani ezt a működést abban az ajánlásban, ami a nevezetes jelentésben is szerepel. Uh, Ami a kockázati profilokat illeti, értékelés már történt ezzel kapcsolatosan, hogy elemezzük a különböző kockázati profilokat, amelyeket ki kell alakítani, és az első sorozat kockázati profilt már végre is hajtottuk. Ami az üzleti központokat illeti, először is üdvözöljük a jó együttműködést, amely már kialakult a munkavégzés szintjén, a parlament és a különböző bizottsági szolgálatok között. Részletesen megvizsgáljuk, hogy ezt az eszmecserét hogyan lehet továbbvinni. Ami a három üzleti központot illeti Kína, India és Tájföld, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egy elmozdulás történt az új Európai Uniós üzleti jelentés struktúrákhoz képest, hogy a már meglévő európai struktúrákhoz alkalmazkodjunk. Értékelések is történtek már, és úgy tudom, hogy Ezeket mind megosztották a parlamenttel, a parlamenti szolgálatokkal, és természetesen fontos feladatnak tartjuk, hogy ezt a jövőben is megtegyük. Köszönöm szépen. Herr nach Köszönöm, Bőge úr, szeretne reagálni? A következő az időterv. Bőge úr jelentés tervezetéről majd a decemberi ülésen fogunk szót a határidő december 11-e, illetve a szavazása január 21-22-én kerül sor, ahogy ezt Bőge úrtól már hallhattuk. Köszönöm szépen. A következő a hatos pont. Itt a Moldáv köztársasággal kapcsolatos um, kereskedelmi preferenciákról van szó. Más uh, viták kapcsán erről a témáról már volt szó a jelentéstevő Majzer úr, aki Moldávia állandó jelentéstevője, neki adnám most meg a szót, parancsoljon. Thank you, Chair, most generous. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon nagy lelkű. Szóval Megpróbálok rövid, tömör ismertetőt tartani arról, hogy mi a helyzet ma. Tehát egy bizottsági javaslatról folytatunk vitát. Az autonóm kereskedelmi preferencia rendszer 2005 óta van érvényben Moldovával. Ennek csekély módosításáról lenne most szó. Három tarifa sorról, aminek azért jelentős kihatása van a moldáv gazdaságra. Alapvetően, mint tudják, ez egy agrár gazdaság. A körülményeket jól ismerjük, ugye orosz embargó érvényesül július 21-e óta a moldáv agrárterményekre vonatkozóan. Mi magunk is megszenvedjük ugye ezt az orosz behozatali tilalmat 4000 tonna almáról van itt szó, asztali szőlőről 10.000 tonnáról, illetve 10.000 tonna szilváról. Relatív fogalmak szerint az EU termeléshez képest ezek nagyon csekély mennyiségek, 0,4 százaléka a <clears throat> a a a, a szőlő 0,6, a szilva 0,7%-ot tesz ki. Ugyanakkor Moldáviában a, a gyümölcstermesztés 250 ezer döbbenetes szám 250 ezer embert foglalkoztat, kis gazdaságokban dolgoznak ők többnyire, úgyhogy jelentős segítség ez, hogyha a túlélésüket, gazdasági túlélésüket teszi lehetővé. Ami az EU piacra leselkedő veszélyeket, kockázatokat illeti, ezek elhanyagolhatóak több oknál fogva is. Kulturális és közelségi okoknál fogva minden valószínűség szerint a román piacra kerülnek ezek a termények. Ami kényes kérdés lehet, az az alma helyzete az idén, ami a minőséget és a kiszerelés korszerűségét piac eszközök korszerűségét illeti nagyon kevéssé valószínű, hogy az olasz, francia, belga almával nem tud majd versenyezni ez a termelés, és inkább ipari almának minősül. Tehát nagyon valószínű, hogy a román piacra kerül ez az alma. A román piac ezt fel tudja szívni. A, a román termelés 22%-kal alacsonyabb az idén, az alma és körte szervezet becslései szerint 8%-át teszi ki ez az alma termelés a romániai alma mennyiségnek. Mondjuk így nem Lengyelországból szerzik majd be az almát. Kiesett jövedelembevétel az EU számára nulla, mert gyakorlatilag a teljes gyümölcszöldség behozatalunk 0,1%-át teszi ezt ki, tehát itt nulla jövedelem kiesésről számolhatunk be. Általánosságban ennyit mondanék, hogyha további részletekre kíváncsiak a kollégák, akkor szívesen beszámolok azokról is. Úgy gondolom, hogy könnyen elfogadhatjuk ezt az intézkedést, ráadásul óriási segítséget nyújt ez ennek a rengeteg embernek, akik ebben az ágazatban dolgoznak az országban. Úgyhogy mindenképpen azt ajánlom, hogy az Európai Bizottság javaslatát módosítás nélkül fogadjuk el. És még annyit, hogy időnként aggódnak az emberek, hogy nincs-e valami rejtett csapda ebben a javaslatban. Nos, a múlt évi vámkódex módosítás utáni számokat is ellenőriztem, kódokat ellenőriztem, nincs benne semmilyen csapda, ez csak egy csekély módosítás. Winkler úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen a jelentéstevőnek is a jelentés ismertetését, ami nagyon átfogó volt. Nem is tudom sok mindennel kiegészteni az EPP árnyék jelentéstevőjeként, üdvözlöm a bizottság javaslatát a e, Moldovával kapcsolatos kereskedelmi kedvezmények kapcsán. E, ez az ütemtervünkön szerepel egyébként is több alkalommal, és hogyha egy picit mögé tekintünk, akkor azt látjuk, hogy igazából Oroszországról van szó, nem Moldováról, arról a e, télalomról, amelyet Oroszország vezetett be, illetve hogy az Európai Unió erre hogyan reagáljon. Nagyon büszke vagyok arról, hogy a Nemzetközi Kereskedelemmel foglalkozó szakbizottság, az INTA nagyon aktív ezen a területen, a nemzetközi kereskedelem eh, abban is segít minket, hogy gyakorlati támogatást nyújtsunk a szomszédségi politikában résztvevő partnereinknek, ami magát a javaslatot illeti. Úgy gondolom, hogy a jelentéstevő átfogóan bemutatta mindenre kiterjedően ezt a jelentést. Ezek a kedvezmények visszamenőleg idén augusztus 1-től érvényesek, és természetesen majd 2015 végén lejár a hatályuk, amikor az LTP rezsim Moldovával lejár. Úgy gondolom, hogy nagyon sürgős ez az ügy, erről döntenünk kell, politikai vezetői szerepet kell bizonyítanunk, ezt demonstrálnunk. Kellőképpen gyorsan kell eljárni ezekkel a dossziékkal kapcsolatosan, ezeknek nagy a politikai jelentősége. Teljesen egyetértek a jelentéstevő javaslatával, hogy az Európai Parlament jóvá kell, hogy hagyja módosítás nélkül a bizottság javaslatát. Köszönöm. Köszönöm. Szaradél úr nincs itt, Rén úr nincs szintén itt. Solc úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Jól összegzett jelentésért, egyetértek az ő megközelítésével, és azt gondolom, hogy ezt a jelentést módosítások nélkül elfogadhatjuk. Egy kisebb megjegyzésem lenne, Winkler úr említette azt, hogy itt az Oroszországgal kapcsolatos kapcsolatokról beszélünk ebben az összefüggésben, Természetesen itt a teljes összefüggést eh, látnunk kell a kereskedelmi kapcsolatokban, és én nagyon örülnék annak, hogyha a tényleges megvalósításról beszélünk, akkor úgymond a feldolgozott termékekről is szó esne, például a feldolgozott eh, moldáv borokról is, amelyek a tagországokban eh, landolnak a, az üzletekben. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a szőlővel kell foglalkoznunk, meg kell néznünk azt, hogy a mezőgazdasági nyersanyagokat, amelyek ezekből az országokból származnak, hogyan alkalmazzák, használják fel az EU piacaink. Köszönöm. Tart. Valóban. Természetesen az értékteremtési láncot is meg kell eh, néznünk. Janik Zsadó sincs itt, Löpen asszony kapszon. A társulási megállapodás az EU és Moldávia között abszolút szabadkereskedelmet hoz létre, a mezőgazdasági terményeket leszámítva. Moldávia ambiciózus politikai programot fogadott el az Európai Unióhoz való közeledésről. Tehát ebből azt mondhatnánk le, hogy néhány éven belül az EU tagjává is válhat, hiszen rajta van a nagyon sok csatlakozható állam listáján. Az oroszok embargót vezettek be a moldáv mezőgazdasági termékekre, ez súlyos problémákat vett fel ezen ország számára, alapvetően agrárország. 60 millió tonna ö, alma, szilva és szőlő behozatalát engedélyezni most a parlament nekik. Ö, a moldávok ö, hasznára, a moldáv termények hasznára mondanánk le piacokról, pedig a zöldséggyümölcs piac már így is szörnyű helyzetben van nagyon sok országban az orosz embargó miatt, illetve más szabadkereskedelmi egyezmények miatt is, ezt is el kell mondani, amelyek tisztességtelen versenyt hoztak létre. ami gazdáink tehát még nehezebben tudnak majd boldogulni, és erről egy szó sincs ebben a, a határozatban, ebben a szövegben. Minden második nap öngyilkos lesz egy francia gazda. Minden második nap öngyilkos lesz egy francia gazda, ugyanis nem tud megélni a munkájából. Most még reménytelenebb helyzetbe kerülnek ők. Ma fontos sztrájkot tartanak Franciaország szerte a gazdák, hogy tiltakozzanak a termények árának zuhanása miatt, amely az orosz embargó miatt következett be. Tisztelt Európér eh, parlamenti képviselők, önök eh, mind, a világ minden eh, népének segíteni akarnak, csak a saját népeiknek nem. Az orosz embargó súlyosan megszenvedik a gazdák, de ez önöket nem érdekli. Az emberek meghalnak, de önöknek mindennél fontosabb, hogy minél jobban megnyissák a határokat az önök ideológiájával szemben nekem muszáj fellépnem. Gut, dann gebe ich der Kommission das a bizottságnak adom meg a szót Lük Devin úrnak. Thank you, Mr. Chairman. Good. Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok, tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak. Két dolgot szeretnék mondani. Ami az összefüggéseket, a helyzetet illeti, nagyon röviden, mert már elhangzott a lényeg a jelentéstevőtől, másrészt pedig a javaslat lényegéről beszélnék. Ami a körülményeket illeti, láthattuk ugye, hogy Oroszország embargót vezetett be Moldávéval szemben, de Löpen asszony szavaival ellentétben nem az EU intézkedésre válaszul, hanem azt megelőzően vezették be ezt az intézkedést. 2013. szeptemberében a borra vezették be a DCFTA véglegesítése után, aztán július 3-án a feldolgozott húsra, július 21-én a mm, konzerv, gyümölcs, zöldségre, és végül egy orosz határozat megvonta a preferenciális fák, vám kedvezményt, és így 60%-os vámot vetnek ki a moldáv importra. E ezen orosz tilalmak eredményeképpen 113 millió eurós kár éri Moldáviát különösen azokra a termékekre összpontosít Oroszország, amelyeket tömegesen exportál Moldávia Oroszországba. Természetesen e, felesleges e, e, részletezni, hogy milyen komoly politikai következménye van ennek a közelgő választások előtt Moldáviában ezért 2014. júliusában Bározó úrtól a moldáv miniszterelnök azt kérte, hogy további liberalizációt vezessen be az Európai Unió. Három termékről van itt szó, alma, szilva és asztali szőlő az így megadandó kvóta a minimális behozatali tételt jelenteni. Ez egy ideiglenes intézkedés, ezt hangsúlyoznám, Um, jelenlegi autonóm preferenciális bánásmód 2015 végén jár le, addig maradna érvényben ez az intézkedés is. Mm, rendkívül kicsi mennyiségről van szó az EU termeléshez viszonyítva 0,8 százalék ez az alma esetében 0,4, a szilva esetében, és a szőlőnél 1,1%-ot tesz ez ki, úgyhogy nem gondoljuk, hogy az EU piacot ez meg rázná. Köszönöm. A jelentéstevőnek adok még egyszer szót. Hajzer úrnak. Rendben, nagyon szívesen franciául is elismétlek néhány érvet annak érdekében, hogy talán pontosítsam Löpen asszony részére a dolgokat. hogyha a francia gazdák szomorúságát kihasználják itt most, akkor biztos, hogy nem a moldáv gazdák teszik ezt, mármint, hogy a francia gazdák bajából hasznot húznának most magyaráztam éppen el, hogy a román termelés 22%-at zuhant az idén. Az a kontingens, amit javaslunk, a román termelés 8%-át teszi ki. A statisztikáink kicsit eltérnek a bizottsági statisztikáktól, 40 millió tonna a kontingens, ez 0,4%-a az EU termésnek a szabadkereskedelmi megegyezés kontingensével együtt valóban 0,4%-ról van szó, de itt most az autonóm intézkedésről beszélünk. Minőségi szempontból egyértelmű, hogy gyakorlatilag ipari felhasználásra való terményről van szó. Franciaországban, Olaszországban soha nem lenne ez versenyképes az olasz-francia termékekkel. Egyenlősége lehet tenni általános francia mezőgazdasági versenyképességi problémák egyfelől, illetve másfelől egy ilyen kis kontingens között, ami az idei drámára adott válasz, és amely nagyban hát segíthet egy népnek, tényleg tisztességtelen dolog. Dann schließe die Debatte. Ezzel lezárom a vitát. A módosítók benyújtásának határideje november 11-e 18 óra és december 3-án beszélünk még egyszer majd a módosítókról, illetve december 4-én szavazunk a plenárison a szavazásra. Talán még decemberben sor kerülhet, de nagy valószínűséggel inkább januárban majd a jövő évben. Köszönöm szépen! A hetes napi rendi pont következik. olyan intézkedésekről van szó, amely az Európai Unió programjait eh, eh, érinti, a csatlakozási folyamat keretein belül, stabilizálódási folyamat keretein belül, illetve Bosznia-Hercegovina felfüggesztését illetően. Itt eh, van néhány probléma, Éppen ezért fontos, hogy a nyugat-balkáni térségben ennek a folyamatnak a részleteit fontos, hogy megtárgyaljuk, ezekről gondolkozzunk, ami az EU, illetve a nyugat-balkán országait illeti. Bettini úrnak adom meg a szót a jelentéstevőnek. Cari colleghi. Kedves kollégák! A bizottság képviselőjét és Bosznia nagykövetét is üdvözlöm. Ma kezdődik egy bírósági eljárás, erről írok jelentést. Ez a Boszniával való kedvezményeken alapuló kereskedelmi rezsim felfüggesztése. Nagy figyelemmel hallgattam az INTE szakbizottság tagjainak véleményeinek ismertetését, és alaposan megvizsgáltam a bizottság által előterjesztett döntés minden aspektusát. Minden administratív hatáskörünket ki kell használni, megvizsgálva a különböző bosnyák képviselők érveit a brüsszeli nagykövettel kezdve, hogy döntsünk ebben az ügyben. Erre ütemtervet is szeretnék javasolni a szakbizottsági munkával kapcsolatosan. Az előzetes eszmecsere ma zajlik, majd január 20-21-én eszmecsere lesz majd az intében egy rendelettervezettel, illetve jelentéstervezettel kapcsolatosan. Ezután a határidőket meghatározzuk, februárban majd ezeket megvitatjuk, és még februárban az intében szavazás lesz a rendelet végleges formájáról, és azután a Strasbourgban a plenáris dönt majd. Most csak előzetes észrevételeket szeretnék önökkel megosztani azokban a kérdésekben, amelyek szerintem még nyitott kérdések. Nagyon kényes a helyzet, stratégiai területen helyezkedik el ez az ország, sok tragédián ment keresztül, és egyre közelebb kerül most az Európai Unióhoz stratégiai szövetséget alakítva ki azzal. Ebben az összefüggésben Bosznia sajnos még késlekedik, lemarad a többi országtól a régióban a gazdasági és társadalmi reformok még váratnak magukra, legalábbis olyan mértékben, hogy az az unióhoz való csatlakozást eh, alátámasza. Az ország eh, igazgatása oly módon zajlik, hogy egy eh, kicsit ez még megnehezíti a nemzetközi tárgyalásokat. Ugyanakkor Füne, Füle és Hán biztosok, akik a bővítéssel foglalkoznak, kijelentették mindketten, hogy meg kell erősítenünk Bosznia haladását az Európai Unió felé közvetlen segítséget kell nyújtani az országnak, hogy például az idén történt eh, tragikus áradások eh, után talpráljon az ország, és eh, akár egyoldalú döntésekkel, például egyoldalú kereskedelmi rezsimet teszünk számukra elérhetővé, mint a többi balkáni ország számára. A lakosság 85%-a úgy vélekedik, hogy az országnak csatlakoznia kellene az Európai Unióhoz, de az Unió és Bosznia között vita alakult ki. Három eh, tárgyalási forduló lezajlott már, de nem sikerült megoldani ezt a vitát. Ennek vannak technikai aspektusai, ezeket meg kell majd vizsgálnunk, eh, de Bosznia nem ismeri el Horvátország csatlakozását az Európai Unióhoz, és ez hatással van arra, hogy milyen mértékű kereskedelmi folyamatokat vesz figyelembe az Európai Unió a hagyományos kereskedelmi csatornák tekintetében. Hogyha megállapodást nem sikerül kialakítani, akkor 2016 januárjában fel kell függeszteni a kedvezményes kereskedelmi rezsimet. A többi balkáni ország esetében ezt meghosszabbítanánk 2020-ig. A bizottság úgy gondolkodik, hogy ha ezeket az egyoldalú intézkedéseket felfüggesztik Bosznia számára, ez 2,4 millió euró gazdasági kárt okoz évente az Európai Unió részéről egy ilyen szankció alkalmazása igen kényes kérdés, hiszen szeretnénk biztatni az érintett országokat arra, hogy a csatlakozás feltételeinek megfeleljenek. Ezért arról kell most döntenünk a parlamentben, hogy mi lehet a méltányos eljárás ez esetben. Mélységben meg kell vizsgálni minden információt ennek érdekében, meg kell vizsgálni, hogy milyen kárt okoz az Európai Uniós országoknak, belértve Horvátországot, Bosznia eljárása, és mi történne, hogyha Bosznia elfogadná a paraméterek betartását. Arról beszél a bizottság, hogy 30 ezer ember veszítené el a munkahelyét, nagyon megfontoltan kell megvizsgálnunk a bizottság javaslatát, tudatában annak, hogy nagyon nagy felelősség nyomja a vállunkat. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Most pedig megadom a szót a bizottságnak, Lük Devinyi úrnak. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr úgy gondolom, hogy röviden fogalmazhatok, mert a jelentéstevő megfelelően részletesen ismertette a javaslatot. Olyan javaslatról van valóban szó, amely az autonóm kedvezményes bánásmódot 2015 végéről 2020 végéig meghosszabbítja van még egy fontos dolog, amit nem, amiről nem szabad megfeledkezni, az ukrajnai eh, autonóm eh, preferenciák kérdése nagyon gyorsan, november 1-én a parlamentnek köszönhetően sikerült elfogadni ezt az emberi jogok megsértése, jogállamiság megsértése esetében nem volt mód a felfüggesztésre. Most ez is bekerült a tervezetbe. A súlyos emberi jogsértések, illetve demokrácia és jogállamiság problémák esetén felfüggeszthető ez a megállapodás. Bosznia sajnos nem fogadta el a módosítást, ami a preferenciális bánásmódot a hagyományos partnerekre is kiterjesztette volna így Horvátországra mi azt javasoltuk, hogy amennyiben Bosznia és az EU nem talán nem jutnak megállapodásra etéren, akkor 2016-tól felfüggesztésre kerül ez a megállapodás. Nem gondoljuk, hogy ez szankció lenne, ez inkább ösztönzés, abban az irányban, hogy az Európai Unió alapelvét tartsák be, mi szerint az egyoldalúan autonóm módon harmadik államoknak nyújtott preferenciák nem teszik lehetővé, hogy ők válogassanak, hogy melyik tagállamunkkal akarnak preferenciális kapcsolatban működni tehát mi bízunk benne, hogy Bosznia nagyon hamarosan tárgyalásba kezd a bizottsággal, és így a kedvezményes bánásmódban nem kerül sor megszakításra. Nivény úr, tudna néhány szót szólni a helyzetről általában, arról, hogy a kereskedelem az EU és a Nyugat-Balkán más országai között hogyan alakul? You, are you talking about the figures? A számokat kérdezi az elnök úr, vagy a kedvezményeket? Uh, az általános keretről szeretnénk többet hallani, hogy mi az, ami jól megy, mi az, ami nem. Tehát meg kell nézni a többi országot is ahhoz, hogy jól tudjuk értékelni a Bosznia-Hercegovinát. We do have um, some trade agreements with some of the countries. bizonyos más országokkal vannak kereskedelmi megállapodások. Sehol nem merült fel a menetrend megváltoztatása Uh, a kedvezmények átütemezése, de hát tudni kell, hogy ezek az országok nagyon kis kereskedelmet folytatnak az EU-val, 1-2 százalékot tesz ez ki, hát, ha gondolják, akkor méreható vitát is folytathatunk országonként, és akkor felkészülünk tények, számok alátámasztásával specifikus problémákról beszélünk, de általában nincsenek problémák. Akkor azt javasolnám, hogy kicsit készüljön fel jobban a következő vitára. Január 21-én, 22-én kerül sor majd erre a vitára, hiszen addigra szeretnénk majd áttekintést kapni a többi országról is. Köszönöm szépen. Akkor most át áttérünk az árnyék jelentéstevőkre. Először Stír úr kapszult a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőnknek is a bevezető beszámolóját. Ahogy a nőn javasolt elnök úr, én is egyetértek ezzel, vagyis hogy szélesebb körben kell először megvizsgálni a Boszniával, a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos helyzetet. Ahogyan a bizottság képviselője az imént nagyon helyesen rámutatott, a kiinduló pont eh, a vitában a rendelet tervezet kapcsán az kell, hogy legyen, hogy ki kívánjuk terjeszteni a Nyugat-Balkán országaira a kereskedelmi kedvezmények rendszerét. Ez a kiindulási pont, és eh, az a filozófia támasztja ezt alá, hogy szeretnénk a kereskedelmi kedvezményekkel még közelebb hozni az Európai Unióhoz ezeket az országokat. Horvátország csatlakozásával természetesen bizonyos országok, amelyek a stabilizációs társulási folyamat részesei, el kell, hogy fogadják az SAS-t, és figyelembe kell venni ők ezt a rezsimet. Persze ez mindig egy nagyon nehéz döntés, Ilyet korábban is láttunk már, például a korábbi bővítési körben. Horvátországban is megvolt ennek a válogatós megközelítésnek a veszélye, vagy Szlovénia Magyarország esetében, de Szlovéniának is az SAA-ját módosítani kellett, amikor Magyarország és Szlovénia csatlakozott. Ugyanez a helyzet Horvátország esetében is. Horvátország most az Európai Unió tagja, akik az SA eh, folyamatban részt vesznek, nekik ezekhez, ehhez alkalmazkodniuk kell. Szerbiánál is felmerültek bizonyos nehézségek, de aztán megállapodásra sikerült jutni a többi paraméter tekintetében, és már csak Bosznia-Hercegovina van hátra a tárgyalások folyamatában, ez az általános kontextus, ennyit szerettem volna elmondani a háttérről, és eh, nagyon jó, hogyha ezt a tárgyalásokban ösztönzőként használjuk, vagyis, hogy időt kapjanak a hatóságok az alkalmazkodásra. Tudjuk, hogy októberben választások lesznek Bosznia-Hercegovinában, ezért idő lesz, időt adunk így az új hatóságoknak, hogy megkezdjék a tárgyalásokat az Európai Unióval, hogy figyelembe vegyék a hagyományos kereskedelmet Horvátországgal, és hogy az SZA egyezményt, illetve megállapodást figyelembe vegyék. Az Európai Parlament már korábban természetesen nem rendeleten keresztül, hanem egy állásfoglaláson keresztül elismerte Bosznia-Hercegovina haladását korábban ebben az évben, az előző ciklus során az SZND-beli kollégánk, Picunas asszony, az AFET képviseletében foglalkozott ezzel a kérdéssel, ami megfelel annak az álláspontnak, amit az Európai Parlament már képviselt korábban is, 2014 elején, egy állásfoglalásban, amikor Bosznia-Hercegovina haladásáról tett állásfoglalást az Európai Unió felé. Úgy gondolom, hogy ebben az összefüggésben kell értelmeznünk ezeket az intézkedéseket, és természetesen támogatom azt is, hogy részletesebb vitát folytassunk és eszmecserét a témáról, ahogyan arra a jelentéstevő javaslatot tett. Köszönöm. Dank. Köszönöm. Az ECR-nek nincsen árnyék jelentéstevője még, nem neveztek ki árnyék jelentéstevőt, úgy látom. Az ALDE képviseletében Oli Rén, de ő nincs itt, Mari. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevő munkáját, és köszönöm a kollégák felszólalásait. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy frakciónk támogassa a bizottsági javaslatot, illetve fontosnak tartjuk azt, hogy a tárgyalások fennmaradjanak, illetve hogy erre elég idő legyen, de ezen kívül az is nagyon fontos, hogy Bosznia Hercegovina lássa az, hogy technikai jellegű módosításokként kezeltük az átmeneti megállapodásokat, mert hát fontos, hogy Boszniától ne határolódjon el. Más eh, országok esetében is használtuk ezt a technikai jellegű megközelítést, tehát nagyon fontos eh, ezt a párbeszédet fenntartani azért, hogy tovább tudjunk lépni, hiszen nem csak kereskedelmi jellegű kérdésekről van szó, számos egyéb probléma kapcsolódik mindehez Boszniában tényleges előrelépésre van szükség, azért, hogy közelebb kerülhessen az ország az EU-hoz. De az a tény, hogy Bosznia-Hercegovina Horvátországból um, vámot vetett ki, nem tükrözi a szabadkereskedelem szellemét, és nem szeretnénk azt, hogyha a szabadkereskedelmi térség sérülne, tehát fontos, hogy a a fogyasztók pont ezért magasabb árakat kell, hogy fizessenek, és ez nem jó. Tehát olyan áruk esetében, amelyek Horvátországból érkeznek. Támogatom azokat, akik elmondták azt, hogy remény, reménykednek abban, hogy hamarosan megoldást találunk. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és üdvözlöm az emberi jogi és állam jogállamiságra vonatkozó rendelkezések bevételét. Tehát amikor um, technikai jellegű kérdésekről beszélünk, akkor is célja az az Európai Uniónak, hogy a Nyugat-Balkán országait eh, a, az EU-hoz közelítse, és eh, fontos, hogy ezt ne tévesszük szem elől a Nyugat-Balkán országai esetében. Tehát fontos, hogy ne akadjanak meg, hanem egy közös európai jövő felé haladjanak, és ne akadjanak meg a traumatizált múltjuk miatt. Fontos, hogy ezt a perspektívát mi is fenntartsuk a számunkra, és remélem azt, hogy bosnia hercegovina kormány megszívleli szívleli az ajánlásainkat, konstruktív módon áll a párbeszédhez, és betartja a megállapodást. Elnök Köszönöm. A GUE sem nevezett ki árnyékjelentéstevőt. Akkor a zöldek következnek. Buchner úr. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet a jelentéstevőnek is a beszámolóért. Már mondtuk, hogy ugye támogatjuk a megközelítésüket, holisztikus megközelítésekkel élni. Hadd egészítsem ki még azzal az általános balkáni helyzetre vonatkozóan, hogy a politikánk sarokköve az emberi jogok tiszteletben tartása, a politikai és szociális emberi jogokra egyaránt vonatkozik ez, úgyhogy hangsúlyoznám annak a fontosságát, hogy egy emberi jogi záradékot vegyünk be, különösen a figyelembe vesszük a nyugat-balkáni helyzetet, ugye hallottunk, hogy jogállami problémák is vannak, illetve feszültségek is kialakultak különböző szinteken most, hogy hangsúlyoztam, hogy támogatjuk ezt az áradékot, szeretném megkérdezni az előadót, hogy van-e valamilyen konkrét aggály emberi jogi téren, van-e valami információ, amivel szolgálat ezzel kapcsolatban? Köszönöm. A frakciókat még egyszer kérném arra, hogy amennyiben vannak ennek jelentéstevőik, úgy ezeket jelentsék nekünk, hiszen akkor tudjuk majd azt, hogy ki az, a frakció nevében felszólal az időrendet illetően is. Buchner úr a zöldek képviseletében. Köszönöm, nagyon rövidre tudom fogni a hozzászólásomat. Azt gondolom, hogy a legfontosabb pontok, amik szerepelnek, és csatlakozzunk az eredeti jelentéshez, ezt támogatni tudjuk. Azt gondoljuk, hogy ez egy jó jelentés, és köszönjük szépen a munkát. Elnök, köszönöm. Az FDD sem nevezett még ki árnyékjelentéstevőt, és úgy tűnik, hogy nincsen többi hozzászólás. Bosznia-Hercegovina nagykövetét meghívtok, Igor Davidovics urán. Azért, hogy reagáljanak a javaslatra, illetve amit Marítja mondott, hogy esetleg eh, megoldási javaslatokat tegyenek. Sajnos nem jött el a nagykövet úr, Éppen ezért nem tudjuk őt meghallgatni. Unfortunately, he was not able to come, uh, so maybe for the next time we'll do. Okay, also er ist nicht, ihm war es nicht möglich, heute zu kommen. Nem tudott sajnos ma eljönni, remélhetőleg a következő vitán erre lehetőség lesz, ennek időpontjait megneveztük, január 21-én, 22-én beszélünk majd erről a jelentésről, és a módosítók határideje eh, január 28-a, és februárban fogunk szavazni. Illetve plenárisra kerül majd a jelentés. Bettini jelentést eh, úr szeretné ezt kiegészíteni? Eh, siano state espresse con úgy tűnik nekem, hogy mindenki világosan megnyilvánult, mindegyik frakció egyértelműen elmondta az álláspontját. Ettől függetlenül egy nagyon nyílt vitát tarthatunk, és elgondolkodhatunk a kérdésen. Egyesek hangsúlyozták, és ezt köszönöm nekik, hogy teljesen egyetértenek a gondolatmenetemmel, és hát ennek nagyon örülök. Ami az emberi jogi kérdést illeti, ez az egyetlen közvetlen kérdés, amit kaptam, csak ennyit mondanék. Nem gondolom, hogy ebben a régióban az emberi jogok kockázatunkat minimizálnák. Ez persze egy nagyon összetett, kényes kérdés. Az egyik elnök jelölt lehet, hogy nem tud indulni a választáson alkotmányos okoknál fogva, és csak bizonyos pártok bizonyos tagjai számára válik lehetővé, hogy induljanak az elnökválasztáson. Demokráciában a választási szabályokat be kell tartani. Úgy gondolom, hogy Bosznia-Hercegovinában az emberjogok kérdése szorosan kötődik magához az alkotmányhoz, de nem látok általános emberjogi problémákat, nem látom, hogy lábbal tipornák az emberi jogokat, legalábbis ezt tapasztaltam eddig. Köszönöm a kiegészítést, tehát a menetrend rögzített. A bizottságtól szeretnénk kérni azt, hogy a következő találkozóra kicsit gondolkozzon el jobban, illetve készüljön fel jobban a Nyugat-Balkán más országai témájában, kereskedelem, ről szóló részeknél, és kérjük, hogy jöjjenek majd el a nagykövettel folytatott megbeszélése is, hiszen a párbeszéd fontos számunkra. A következő napi rendi pont a nyolcas. Ez egyik kedvenc témánk, az export ellenőrzések, a kettős felhasználású árucikkek esetében. Már a legutóbbi mandátum alatt áttekintettük a meglévő jogalkotást ebben a témában, és ennek igen érdekes eredményei voltak, hiszen sikerült nem csak technikai jellegű kiigazítást elvégezni, hanem politikai szempontból az ellenőrzések terjedelmét kibővíteni ezekre a termékekre, hiszen az arab tavasz egyértelműen megmutatta azt, hogy ezek eh, az árucikkek úgymond az elnyomáshoz hozzájárultak ezekben az országokban. Nem szeretnénk a jövőben többet megengedni azt, hogy egy olyan jellegű rezsim jöhessen létre, ahol mi beegyezünk abba, úgymond, hogy a kettős felhasználású árucikkeket eh, elnyomás céljára használják más országokban. Ezért van szükség egy új jogalkotásra. A régi bizottság eh, régóta ígérgeti azt, hogy ezt a jogalkotást előkészíti, de eddig még nem tettek le semmit az asztalra. Éppen ezért a politikai frakciók azt kérték, hogy szülessen állásfoglalási indítvány ebben a témában, azért, hogy a bizottságra nyomást lehessen gyakorolni. Fontos lenne egy ilyen típusú jogalkotás, hiszen a digitális rendszerek nagy hatással vannak mindenre, tehát éppen ezért annál is inkább égetőbb, világos szabályozásokat kialakítani. A frakciók konszenzusra jutottak, tehát szeretnék az elsfoglalási indítványt elindítani. Most a frakció képviselőnek adok szót. Fjellner úr a néppárt képviseletében, de ő nincs itt. Winkler úr parancsoljon. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, és kedves kollégák! Szeretném egyértelművé tenni, hogy én most csak felolvasom Christopher feljegyzéseit, nem az én véleményem ez, de az EPP-nek ez az álláspontja a témában. Úgyhogy Christopher feljegyzéseit fogom ismertetni. Korábban ebben az évben konklúzióra jutottunk eh, a delegációban, ami a kettős felhasználási eh, cikkek exportját életi az Omnibus összefüggésében. Az exportkontroll rendszer eh, már idejét múlt, és további frissítésre van szükség. Az egyik következtetés ebben az évben az volt, hogy közös állásfoglalást kell kiadni a bizottsággal együtt, hogy agályé vannak a parlamentnek a kiberfelügyeleti technológiák exportjával kapcsolatosan. Export ellenőrzése van szükség egy átfogó mechanizmus összefüggésében az Európai Unió kettős felhasználású cikkekre vonatkozó ellenőrzési rendszerének felülvizsgálatával. A bizottság, bizottság, a bizottság javaslatot tett erre a felügy, felülvizsgálatra, ez a szóbeli kérdés a bizottságnak lehetőséget ad arra, hogy részletesen tájékoztasson minket a terveiről. Köszönöm. Parancsoljon, Mr. Dual Use. Csak egyszeres felhasználású vagyok, de azért örülök, hogy ilyen jó barátaim vannak itt. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a kettős felhasználás nem csak, hogy kis hobbimmá vált, hanem ez egy súlyos probléma is, komoly probléma, már a definíció önmaga, hogy mi minősül kettős felhasználású cikknek, nagyon nehéz. Az elmúlt mandátumban kiderült az, hogy nem csak kézzelfogható tárgyakról, hanem szoftverekről is szó lehet, felügyeleti szoftverekről, amelyeket arra használtak például az arab tavasznál, hogy bezárhassák, börtönbe juttathassák a lázadókat, tehát olyan cikkekről van szó, amelyeknek tanai célja is lehet, tehát emberi jogokat is befolyásolhatnak, és csorbíthatják az emberi jogokat. Tehát nagyon bonyolultá teszi mindez a helyzetet, és ehhez hozzájárul még az is, hogy továbbra is különböző jogállás létezik e-, erről a kérdésről a tagországokban, ez általában véve nem csak nem rossz, hanem igazából gazdasági egyensúlytalanságot eredményez. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy megpróbálunk a bizottságra hatással lenni, hogy tegyen már végre valamit. Én elégedetlen vagyok, hogy ez ilyen sokáig tart, még mindig exportálnak olyan cikkeket, anélkül, hogy kiderült volna, hogy ezeket lehet exportálni, vagy nem és végül is óriási károkat okozhatnak ezek a cikkek, amennyiben visszaélés történik. Amit pedig a bizottságról folyamatosan hallunk, az a nagy semmi, tehát végre reagálniuk kell, és három kérdést fogalmaztunk meg. Számukra ezek jó kérdések, éppen ezért szeretném, ha a bizottság ezekre válaszolna. Meg szeretném tudni azt is, hogy mikor számíthatunk arra, hogy a bizottság javaslatot készít egy új uh, jogalkotásra, hiszen ennek már jócskán elérkezett az ideje. Köszönöm, Emma. Jó reggelt kívánok! Az ECR-nek van némi gondja, illetve volt a tervezett kérdésekkel kapcsolatban, most már az agályánk elhárultak a módosítások után. A technológiák ugye nagyon nagy lehetőségeket hordoznak magban, ugyanakkor veszélyeket is, hogyha rossz célra használják őket. Ezért nagyon hasznos ez a megállapodás. A többsége az exportáló országoknak fel is sorakozott mellé. Úgy gondolom, hogy sikerül majd így megküzdeni a helytelen felhasználás veszélyével, de nagyon fontos, hogy tisztességes versenyhelyzetet biztosítsunk az exportáló országok között, a felhasználás nagyon nagy rész természetesen nem tiltott, hanem jogos felhasználás, úgyhogy fontos, hogy a tisztességes versenyfeltételek megvalósuljanak, a nemzetközi partnerek vonatkozásában is. Nagyon fontos, hogy a tagállamok a saját biztonságukat megvédhessék. Tehát ez is fontos úgy gondolom, hogy a hatástanulmány készítésekor mindenkivel fel kell venni a kapcsolatot. Nagyon fontosak a műszaki szakértők, velük mindenképpen konzultálni kell. Az ellenőrzéseket így lehet csak megfelelően megvalósítani. Marike, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a többi frakció képviselőjének is sikerült eh, megfelelő szöveget eh, megszövegezni a szóbeli kérdésekhez. Fontos eh, feladat ez, elnök úr, és folytatni is kell, hiszen a technológiák folyamatosan fejlődnek, és lehetnek olyan hatásaik, amik nem kívánatosak a szabadon értékesített termékek nagyon jelentős hatással vannak a harmadik országok állampolgáraira. Mostani időkben a technológia egy része bumeránként visszaüthet a saját kritikus infrastruktúránkat fenyegetheti a rendészeti szervezetek jogszerűen használják adott esetben mondjuk a lehallgató készülékeket, de lehet, hogy azok használata mások által nagyon nagy veszélyeket hordozhat, éppen ránk nézve. Nagyon fontos, hogy a Mosznál megállapodás frissítésre kerül, de nem minden aggályunkra reagált ez a módosítás. Stratégiai problémáink voltak, ezeket kezelni kell. Az emberi jogi aspektus is része a szóbeli kérdésünknek a bizottságtól. Nagyobb hatékonyságot várunk etéren. téren és aktualizálást is. Emery Clark kolléganőm helyesen említette, hogy fontos a tisztességes versenyhelyzet fenntartása Európában. Nem lenne tisztességes a cégekkel szemben, hogyha az államok ebben elkezdenének rivalizálni azzal is teljesen egyetértek, hogy a műszaki szakértőkkel folyamatosan konzultálni kell az ilyen technológiák hatásairól, már korábban is kértem, hogy a kutatási fejlesztési folyamat során is legyen már értékelés, hogy már előre láthassuk, hogy a technológiák milyen hatásúak lesznek, és ne utolak kelljen felzárkózni a jelenleg szabadon kereskedhető termékeknek is nagyon súlyos kihatása van már is az emberi jogi helyzetre. Egyfajta joghézag van itt. Természetesen nem szeretném, hogyha túlszabályoznánk a területet, de legyünk intelligensek és napra készek ezen a téren a szóbeli kérdés úgy gondolom egyfajta ö, ösztönzés is, mivel sürgetjük a bizottságot, hogy mozduljon. Helmut. Helmut. Thank you, Mr. Chair. Um, this... Köszönöm szépen, elnök úr. Negotiation több frakcióval egyeztettünk erről a kérdésről. Köszönöm szépen nekik az együttműködést. A legfontosabb témánk az előzetes ellenőrzés volt a kettős felhasználású cikkek esetében. Ezek veszélyes cikkek lehetnek, a biztonságunkat feszélyeztethetik, és rossz emberek kezébe kerülhetnek. Ezért, amikor harmadik feleknek átadunk valamit, nagyon körültekintően kell eljárnunk. Nem csak arról van szó, hogy katonai célokra is felhasználhatják ezeket a cikkeket, de bizonyos technológiákat is elsajátíthatnak. Mivel ennyire kényes ez a kérdés, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kettős felhasználású cikkeket kétoldalú vizsgálatnak, kutatásnak vessék alá. Az üzleti érdekek definíció szerint részrehajlóak, ezért ne ez legyen a legnagyobb súlyú alatban. Oké. Okay. Franciszka Kellert látom még a listán, de ő nincs itt a teremben. Az FDD részéről nincs eljelölés. Hozzászólás van -e esetleg még a teremben? Nincsen, úgy tűnik. Akkor a bizottságnak adok szót. Az Kuléze úrnak. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy a legtöbb megállapítás, amely a közleményünkben szerepelt, olyas valami, amit figyelembe vettek a parlament képviselői. Köszönjük szépen ezeket az észrevételeket, és tudomásul veszük az agályaikat. Valóban ez egy hosszú folyamat, nem is könnyű, és dolgozunk ezen, egyeztetünk az érdekeltek mindegyikével, majd jelentkezünk a parlamentnél a legfrissebb hírekkel, hogyha halad a folyamat. Köszönöm. Ö, ich habe jetzt das nicht ganz richtig verstanden. Nem értettem egészen, őszintén szólva, amit mondott. Tehát amit ön említett, hogy hol tart a bizottság az előkészítésben, a jogalkotás előkészítésében, illetve hogy ön hogyan tervez válaszolni a három kérdésre, hát ezt szerettük volna megtudni. Yeah, uh, I can... Igen. Majd uh, beszámolok a legfrissebb uh, tárgyalási szakaszról. Ez egy ipari fórum volt október 23-án itt Brüsszelben. Az iparág képviselői és nemzeti képviselők is részt vettek ezen a fórumon a tagállamok részéről. Átekintettük a közleményt, és a négy prioritást megtárgyaltuk, amelyekről a közleményben van szó, és az érdekeltek véleményét is meghallgattuk ahogyan mondta valaki, nem csak szakmai, technikai kérdésről van szó, hanem politikai kérdések is felmerülnek, ezért nagyon körültekintően kell megfogalmazni a prioritásokat, ez nem könnyű feladat. A következő időszakban majd beszámolunk a parlamentnek, hogyha pontosabb ütemterve rendelkezünk már. Ja, das stellt mich auch noch nicht zu, äh, äh, zufrieden. Wir haben jetzt mehr még egyre sem vagyok elégedett. A kollégáktól számos gondolatot hallottunk, Sáke asszonytól, Meklár asszonytól. Konkrét tartalmakról hallottunk a kollégáktól, hogy mit tartalmazhatna ez a jogalkotás. És hogyha önök most azt mondják, hogy néhány hónap múlva, akkor ez mit jelent? Úgy látom, hogy a kollégák sem elégedettek teljes mértékben. Leichtfried úr kért még szót. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy ez el elfogadhatatlan, hogy az úr két percben szólalt fel, és semmit nem mondott. Hát mi ez itt? Azt gondolom, hogy a kollégák nevében is szólnék, hogy kérdéseinkre azonnal szeretnénk választ, és olyan képviselőt szeretnénk látni a bizottságtól, aki képes a kérdéseket megválaszolni, ez itt kérem nevetséges. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a lehetőséget hogy további részletekről számolhatunk majd be. Minden esetre szeretném megnyugtatni a szakbizottság tagjait, hogy az önök kérdésére a választ valószínűleg a plenáris ülésen tudjuk megadni. Eddig ezt a gyakorlatot követtük. Persze ez nem zárja ki ezt a lehetőséget, hogy a bizottság a választ megadja korábban is, amire számít a bizottság illetve a szakbizottság. Szeretném megnyugtatni a képviselőket, hogy a kollégáim nagyon intenzíven dolgoznak ezen a javaslaton. Ezek a kérdések nagyon kényesek, ezt többen említették, részletes hatástanulmányra elemzésre van szükség, lehetőleg jövő év elején ezt meg is tesszük és további részletekről majd Malmström biztos asszony tud beszámolni a szóbeli kérésre válaszolva, amelyet önök most el fognak fogadni. Sos, du solltest wirklich in den, in den diplomatischen Dienst äh, gehen. Hogyha ez a diplomai, diplomáciai szolgálatokhoz kerül, úgymond, nagyon udvariasan mutatsz be dolgokat, amelyeknek talán még eh, nincsen annyi tartalma, mint amit kértünk Az a javaslatom, hogy a következő vitára készüljenek fel jobban. Még akkor is, hogyha a formális választ majd a plenárison kapunk, de itt a szakbizottságban már most is lehetőségünk van arra, hogy a jogalkotás előkészítésének szavazában intenzív eszmecserét folytassunk, tehát ne csak udvariasan beszéljünk egymással, hanem próbáljunk meg tartalmi kérdéseket is taglalni. Köszönöm. Átérünk a következő napi rendi pontra. Ez a 9-es. Okay. So, Punkt 9, da geht es. A 9-es napi rendi pontban Az Ecuadorból származó cikkek esetében alkalmazandó vámokról van szó. Ecuador um, csatlakozni szeretne az Ecuador-Kolumbia Peruval kötött megállapodáshoz, és itt egy regionális fejlődést szeretnénk támogatni. Július 17-én eh, zárultak le a tárgyalások és önök mindannyian tudják azt, hogy a csatlakozás folyamata el fog tartani egy darabig. Szalber kolléga és én magam foglalkoztunk a Kolumbiával, perúalkozott megállapodással, ez sok időt vett igénybe, tehát tudjuk azt, hogy eljárás technikai szempontból milyen akadályok várnak ránk, ez Ecuador esetében azt jelenteni, hogy január 1-ével, 2015-től a GSB eh, plusz szabályozás megszűnik, és úgymond egy gap alakulna ki. Éppen ezért a javaslat a következő, A jelenlegi helyzetet addig szeretnénk meghosszabbítani, egészen addig, amíg Ecuador nem csatlakozik a Kolumbia-Perúval kötött megállapodáshoz. a jelentéstevőnk Helmut Scholz, és neki meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Mivel még nem láttam ennek a témának a felelősét, legalábbis a bizottság részéről, azzal kezdeném, hogy természetesen megkezdtük a munkát ezen a nagyon fontos rendeleten. Ez csak előkészület, megpróbálunk előkészülni a végrehajtási szakaszra, még mielőtt a megerősített megalapodás hatályba lépne. De önök is tudják, a parlament úgy döntött, hogy az általános kedvezményrendszernek a szabályait megváltoztatja, hogy a közepes jövedelmi országok már nem minősülnek jogosultnak. Az ország ezért gyakorlatilag büntetést kapna a gazdasági sikereiért, miközben továbbra is szüksége van a támogatásunkra. Tudom, hogy sok kollégám az előző ciklusból is, és gondolom, hogy a mostani ciklusból is ezt sajnálatosnak tartják Ecuador szempontjából ezt a fejleményt, de nem találtuk megoldást arra, hogy hogyan tudjuk elkerülni ezt az mellékes áldozatot, vagy árulékos kárt. És az Európai Unió Peru Kolumbia szabadkereskedelmi megállapodnak csatlakozni az ekvádori kormány képviselői, ezen még most gondolkodnak, de nemrégiben a csatlakozásról döntöttek. Maga Az ország is sok politikai vitát folytat a kérdésről, ennek következtében a bizottság most egy rendelettervezetet készített Ekvádorral kapcsolatosan, hogy újra megkapja a GSP plusz rezsim kedvezményeit átmenetileg Ekvádor az FTA rezsim bevezetéséig azért, hogy az ekvadori állampolgárok ennek előnyeit élvezzék. Én ezt támogatom, és azt kérem az összes frakciótól, hogy a közös állásfoglalást fogadják el, hogy minél kevesebb idő alatt Ecuador megkapja ezt a kedvezményt, és minél hamarabb megjelenjen a rendelet a hivatalos labban, minden hónapban, amikor nem kapja meg ezt a kedvezményt, Ecuador 120-160 millió amerikai dollártól esik el. Az idő nyomása is jelentős, de demokratikus felelősség is hárul ránk, Találkoztam már az árnyék előadókkal, hogy felvázoljam a rendelettervezettel kapcsolatos álláspontunkat, és jövő héten másodszor is találkozunk, megpróbálunk kompromisszumokat kialakítani, és amilyen módosításokat javasoltam a rendelethez, ezek nagyon korlátozottak, de fontosak az Európai Parlament szempontjából. Először is azt ajánlom, hogy megemlítsük, hogy Ecuadornak eh, garanciaintézkedésekre, védzeradékokra van joga a WTO megalapodás kapcsán. Eh, ez az ekvadori közvélemény agájaira ad választ. Biztosítani kell, hogy a bizottság eh, támogatja a parlamentet arról, hogy Ecuador folyamatosan megfelele a GSP plusz van preferenciájával kapcsolatos feltételeknek. El tudom képzelni, hogy a bizottság attól tart, hogy túl nagy tehere ezeknek a jelentéseknek az összeállítása, úgyhogy el tudom képzelni, hogy a már módosított rendeletet tovább módosítanánk olyan értelemben, hogy a jelentés helyett egy frissített szkorkárdot is el tudunk fogadni. A bizottság kifejezetten hivatkozik a GSB rendeletre, hogy ezt eh, a VTO előtt ne támadják meg, amiatt, hogy külön preferenciát kap Ecuador. Ezért olyan módosítókat kellene megfontolni, amelyek eh, a GSP rendelet eh, módosításával foglalkoznak. Ennek egy aspektusa olyas valami, amiért a parlament mindig is harcolt, és ezt nem lehet köz- könnyen feladni, hiszen ez egy nem kívánatos preferenciát teremtene, vagy precedenst, hogy felfüggesztenénk egy partnerország kedvezményeit. Ezért lehetőséget kell adni a bizottságnak arra, hogy felfüggesse végrehajtási aktussal, illetve helyett delegált aktussal az rendelet alkalmazását. Ilyen védzáradék általában a GSP rendeletben szerepel. Viszont nagyon fontos, hogy kiszámítható legyen a helyzet, hogy az ekvádori termékekre egyik napról a másikra ne változzanak a vámértékek, természetesen a demokratikus eljárásokat figyelembe kell venni. Szeretnék módosítókat is benyújtani a hatodik preambulum bekezdéshez és a 3b cikkhez. A measures szavakat szeretném törölni, az intézkedések és a technikai követelmények közül, és van egy angol nyelvi hiba is az elfogadott szövegben, a saját módosítomban, ezt is szeretném egy módosítóval kiigazítani. Még egyszer kollégák, köszönöm szépen a kiváló együttműködést az eddigiekben, és remélem, hogy a jövőben és ebben a szellemben tudunk tovább dolgozni az ekvádori és az Európai Uniós állampolgárok érdekében. Köszönöm szépen, nagyon kíváncsian várom ma az észrevételeiket. Köszönöm. Thank Köszönöm szépen, Fizesz Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Solc úrnak munkájáért, és elmondanám, hogy kiválóan tudtunk együttműködni vele, és közösen eh, vizsgálottunk ebben a témában. Természetesen, ahogy már elhangzott, mi is támogatjuk, üdvözöljük ezt a rendelettervezetet, amely lehetővé teszi a preferenciák kiterjesztését eh, olyan országokra is, mint például Ecuador, a GSP Plus eh, majd később lép életbe, és egy nagyon kemény ütemtervet határoztunk meg reméljük, hogy ez a rendelet minél hamarabb hatályba tud lépni. Ez a célunk legalábbis. És a bizottság javaslatait támogatjuk, nem szeretnénk módosítót benyújtani. Solc úr is elmondta a jelentéstevő, ő már benyújtott néhány módosító indítványt, ezek közül néhányat tudunk támogatni, másokat nem vitattunk, de azért kétségeink merültek fel ezekkel kapcsolatosan, majd egyesével szeretnénk ezeket megvizsgálni az 1-től 5-ig terjedő módosítók a 6-os preambulum bekezdés és a 3B cikket módosítanák. Ez Ekvador jogát illeti a védzáradékra vonatkozólag, illetve különböző garanciákra vonatkozólag a WTO rendtartás tekintetében. Ekvadornak megvan ez a joga, szerintem ez a módosítás egy kicsit felesleges. Nincsen igazából különös problémánk ezzel, a frakciónk támogatni tudja ezeket a módosítókat. A 2-es, 4-es és 6-os módosítók a 7-es, 10-es preambulum bekezdést és a 10-es cikket módosítanák, az GSP rendtartása kapcsolatosan Alapvetően ezeket támogatjuk, de vannak kétségeink azzal kapcsolatosan, hogy jogi kockázatokat vethetnek fel ezek a módosítások. A bizottság az általános rendszert megfogalmazza ebben a rendetben, és mielőtt tudnánk támogatni ezeket a módosítókat, garanciát szeretnénk, hogy nincsen meg az a kockázat, hogy a VTO előtt ezt könnyebben támadnák meg ebben az esetben. A harmadik módosító a 9A preambulum bekezdése vonatkozik. A bizottság felügyeli a rendelet tervezett végrehajtását, tájékoztatja a parlamentet és a parlament szakbizottságát, ezzel teljesen egyetértek. 4, 7, 8, 9 és 10-es módosítók, ezek a 10-es preambulum és a negyedik cikk módosítására irányulnak átmeneti autonóm eh, rezsimet irányoznak elő egy delegált taktusban, ezt fel lehet függeszteni a GSP rendelet összefüggésében, ahogyan ezt a bizottsági javaslat is tartalmaz. Úgy gondoljuk, ez egy nagyon komplex téma, ezért lehet, hogy ez az eljárás, a GSP eljárás alkalmazása nem feltétlenül szerencsés, attól kezdve, hogy a bizottság indítványozza az átmeneti kedvezmény felfüggesztést, ez akár másfél évet is felölelhet, és a rendelet gyakorlati megoldásokat is felvet arra nézve, hogy átmenetileg fel lehetne függeszteni a kedvezményeket. Azt gondoljuk, hogy gyorsabb és jobban kezelhető megoldása van szükség ezen a területen. E tekintetben a jogi szolgálathoz szeretnénk fordulni, hogy fogalmazzák meg véleményüket azzal kapcsolatosan, hogy delegált vagy végrehajtási aktusokban lehetne ezt a felfüggesztést intézni. Minden esetre nagyon kíváncsian várjuk, hogy a jogi szolgálat hogyan gondolkodik ebben az ügyben. Minden esetre a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők rendelkezésére állunk, hogy ezekben a kérdésekben egyeztessünk és konzenzust tudjunk kialakítani a lehető legnagyobb mértékig. Minden esetre szeretnénk a késedelmeket és a nehézségeket megakadályozni, amelyek az ekvádori és az Európai Uniós exportőrök számára jelentkezhetnek. Köszönöm. Dankeschön. Jetzt setze ich meinen anderen Hut. Köszönöm szépen. Akkor most felteszem a másik sapkámat, és árnyék jelentős tevőként szólok a szocialisták részéről. Úgy gondolom, hogy három kihívással állunk itt szemben. elrendelet tehát három kihívást vet fel. Mindenek előtt a GSP rendelet hatályvesztése és az új rendelet hatályba lépése között nem szabad, hogy hézag keletkezzen. Másfél évről szóltak itt ratifikációs problémákról. Úgy gondolom, hogy rugalmasan kell eljárnunk. Másfél év alatt le kell bonyolítani. Második kihívás a preferenciák alapján a GSP Plus kedvezményeket figyelembe kell majd venni a jövőben. Kétféleképpen lehet fellépni alapvetően vagy azt mondjuk, hogy a GSP plus szabályok továbbra is érvényben vannak, és a monitorozás folytatódik, a másik megközelítés pedig az lenne, hogy a Kolumbia és Peru vonatkozásában alkalmazott rendelkezéseket kell az átmeneti időszakban legalábbis kezdetben alkalmazni. Persze felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet szavatolni, különösen az alapvető követelmények terén, hogy Ecuador tényleg meghozza a megfelelő intézkedéseket, például a virágtermelésben szerintem vannak problémák. A harmadik terület pedig a parlament jogaival kapcsolatos. Még akkor is, hogyha a jogalkotási folyamatot nem lassíthatjuk le, fontos biztosítani azt, hogy a delegált aktusokról megvalósítási jogi aktusokra történő áttérés ne történjen meg. Tehát én a delegált jogi aktusokat támogatom, önnek igaza van. Szeretnénk jogi véleményt erről, és ma a koordinátorok ülésén is szót ejtünk erről. Természetesen nagyon gyorsan kell megvalósítani, azért, hogy jogi szempontból is megfelelően tudjunk eljárni. Jelentéstevőként ennyit szerettem volna mondani. Most elnöki eh, szerepemben Szaradil Rólnak adok szót. Ő azonban nincs itt az ECR képviseletében. Maritján az ALDE képviseletében. Uh, I will speak on behalf of, uh, Ram- Köszönöm szépen. Ramon nevében szeretnék beszélni, ő az árnyék jelentéstevőnk, nagyon röviden. A frakciónk támogatja, hogy minél hamarabb az FTA életbe lépjen, hiszen ez kapcsolódik a Kolumbia, Peru szabadkereskedelmi megállapodáshoz, és ez mindenféle érdekét szolgálja. Nagyon fontos a júliusi találkozó jelentősége is, a piaci hozzáférés tekintetében jó lépés ez, nagyon helyes, és az ekvádori piac is nagyon fontos számunkra, és mindkét fél számára sok lehetőséget rejteget a szabadkereskedelmi megállapodás. Az egyoldalú kereskedelmi kedvezmények meghosszabbítása 2014. decemberre után a kereskedelmi megállapodás életbelépéséig pozitív lépés, biztosítani kell, hogy ahogyan a jelentéstevő említette, ne, kér, ne szemegyen túlságosan sok késedelmet a folyamat, meg kell vizsgálnunk a bemutatott módosítókat és a jogi szolgálat véleményét is figyelembe kell vennünk, hogy ez koherens legyen más vonatkozó jogszabályokkal. Szeretnénk Ekvadornak segíteni, hogy fejlesz gazdaságát, és stabil, kiszámítható szabályozási környezet jöjjön létre az Európai Uniós vállalkozások számára is. Köszönöm. Ist auch nicht da, dann most a bizottságnak adok szót, mert Bové úr sincs itt. Jürgensen úr? Thank you, uh, Chairman. And... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek ma ezen a vitán. Részünkről örülünk annak, hogy az Európai Parlament gyorsan megtárgyalja ezt a kezdeményezést, és érdeklődéssel várjuk az Európai Parlament módosítási javaslatait. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a konstruktív részvétel mellett egy olyan folyamatban, amit nek minél hamarabb a, az együttdöntés keretében a jogalkotók ö, ö, tól végleges formában ki kell kerülnie. Meg kell vizsgálni majd, hogy milyen módosításokat tartanak szükségesnek a az együtt döntésben résztvevő jogalkotók, de ha megnézik a mi javaslatainkat a felhatalmazásos, meg a végrehajtási aktusok terén, illetve a fenntartható fejlődés aspektusait tekintve indokolást is tartalmaz a szöveg. Szívesen ismertetem a részleteket, de pillanatnyilag inkább várnánk az önök javaslatait. Köszönöm. Dankeschön. Köszönöm. Ami az időtervet illeti, ön biztos abban, hogy elég, elégséges ez az idő? A ratifikálás milyen? I think we... uh, igen. Úgy érezzük, hogyha a megszokott módszerekkel haladunk tovább a tanácsban és a parlamentben, akkor a két év elegendő lesz. Egy kicsit több mint két évet vett igénybe a kolumbiai egyezményre beléptetése, de ott bonyolultabb volt a jogi átdolgozás, amit le kell bonyolítanunk, alapvető politikai döntésekre is szükség volt itt az Európai Parlamentben, és végrehajtási problémák is felvetődtek, földrajzi megerülésekkel kapcsolatban ez a tanácsban okozott időt, a politikai döntések pedig itt a parlamentben vettek igénybe időt. Bízom benne, de majd meglátjuk. Köszönöm, szépen. úr. presidente, muy brevemente. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Köszönöm szépen az elnöknek kedves szavait, az általunk elvégzett munkával kapcsolatosan már, ami a Kolumbia és Peruval kötött megállapodások záradékait illeti. Az előadók és az árnyék előadók is említették, hogy milyen fontos azt elkerülni, hogy az ekvádori exportőrök eh, vámakadályokba ütközzenek. Ezért eh, életbe kell léptetni a szabadkereskedelmi megalapodást, és addig fenntartani a kedvezményeket. Ahogyan elhangzott, jogi szempontból körültekintőnek kell lennünk, hogy a megalapodás a WTO elveinek ne mondjon ellent Gratulálok a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek munkájukért, de persze jogi akadályokat még ki kell vizsgálni. Herzlichen Dank! Köszönöm szépen! Van-e további hozzászólás? Nincsen. Akkor még egyszer a jelentéstevő kap szót. Danke, Vorsitzender! Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen a megjegyzéseket! kollégák hozzászólásait. Angolul beszéltem korábban, és így lehetett úgymond a jelentéstevő véleményét közvetlenül is követni, de most négy pontra összpontosítanénk. Én az ICE plusz, tehát az előd témájának jelentéstevője voltam, és ezek az általános GSP plusz rendelkezésbe kerültek bele. Annak idején nagyon hosszá, hosszasan, nagyon részletesen egyeztetünk arról az Európai Parlamentben, hogy hol uh, van szerepünk a parlamentnek, a tanácsnak, hol kell úgymond dolgokat ellenőriznünk, hol kell utána járnunk dolgoknak. éppen ezért óva intenék attól, hogy hogy olyan részleteket feladjunk, amelyek megfosztanak bennünket ettől a jogtól. Tehát még egyszer a kollégákhoz fordulnék, és kérek mindenkit arra, hogy a delegált jogi aktus, végrehajtási jogi aktus kérdését komolyan vegyük. Az árnyékjelentéstevőkkel megpróbálunk mi hamarabb egyeztetni a tanács álláspontjáról, azért, hogy megismerjük, hol is jár a tanács ebben a kérdésben. Tehát amikor az időtervről beszélünk, határidőkről, akkor ez is nagyon fontos téma. Második pont, volt már egy monitoring csoport találkozó, tehát minden kollégának volt már lehetősége arra, hogy ezzel az anyaggal megismerkedjen, és részletesen nyilatkoztunk a tartalmi okokról, amelyek eh, mindenhez vezettek. Időközben pedig eh, Lehetőségem volt az ekvadori kereskedelmi miniszterrel is beszélni az elmúlt héten, és ő is felhívta a figyelmet arra, hogy a kis- és középvállalkozások számára Ekvadorban különösen fontos ez a téma, hiszen a gazdasági helyzet miatt óriási kihívások vannak, és ez a megállapodás számukra jelentős kihívás jelent a perui, a kolumbiai megállapodás miatt is, tehát ezt fontos látnunk, ezen szeretnénk dolgozni, és mindennek hatással van nagyon sok ember, eh, dolgozó ember munka és életkörülményeire Ecuadorban. Tehát a szabadkereskedelmi megállapodás eh, eh, Peru és Tájföld között ahhoz vezetett, 90%-ban összeomlott a rák export. Hát ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk kell. Ami pedig a VTO-t illeti, ezt is lelkerismertesen kell, hogy kezeljük, eh, illetve az, hogy itt a kompatibilitás mennyire valósul meg. Tehát igen, oda kell figyelnünk arra, hogy a VTO rendelkezésével való összhangot figyelembe vegyük. Auf die weitere Zusammenarbeit mit den Schattenberichterstattern hoffe, dass Várom az együttműködést az árnyékjelentéstevőkkel, és nagyon remélem, hogy közös szöveget tudunk hamarosan elkészíteni. A módosítóim ebben majd bekerülhetnek. Szűkös az idő, Remélem, hogy az együttműködés a bizottság részéről továbbra is gyümölcsöző lesz, és sikerrel zárhatjuk majd ezt a kérdést. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük szépen ezt a részletes bemutatást. Ebben a szellemben folytatjuk a munkát, ezzel lezárom a napi rendi pontot, és az ülés első részét is lezárom. Mivel ma ilyen gyorsan dolgoztunk, akkor a itt előbbre tesszük. 11 órától lesz koordinátorok ülése itt ebben a teremben. Tehát 11-kor találkozunk. Köszönöm szépen.